Jó reggelt kívánok mindenkinek, megkezdjük a szakbizottsági ülésünket, és egyből a szavazásra térünk. Mindenkit szeretnék arról megkérdezni, hogy a szavazókártyájával rendelkezik-e. Bene, punto 11 all'ordine del giorno, istituzione del programma. Tehát akkor 11-es napi rendi pontra térünk át. Horizont 2020-as kutatási keretprogram, Hárniete, Kániete képviselő, Sandra, megadom a szót. Egészen röviden minden kollégának köszönöm, aki hozzájárult a vélemény megszületéséhez, mert kiegyensúlyozott lett, és több mint száz módosító került előterjesztésre, úgyhogy most szavazzunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Szandra. Kezdjük akkor el, kérem, hogy mindenki helyezze be a szavazógépbe a kártyákat. Megnyitom a 15-ös cikkkel kapcsolatban a szavazást, úgyhogy a szavazást most megnyitottam. No problem. You cannot that to vote. Okay? Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Papasztánkusz úr, az alelnök azt kérdezi, hogy szavazhatunk-e tömbben egyben ezekről, hiszen ezek mind az előadó által támogatott módosítók. Van-e, aki ellenzi ezt? Úgy látom, van, aki külön pontonként szerezne, szeretne szavazni. A mi esetünkben vannak mínuszjelek is, úgyhogy a 26-osig egyben szavazhatunk, a 26-os módosítóig ezeket egybevehetjük. Nem, akkor nem így lesz, egyenként szavazunk. Kézfeltartással fogunk szavazni. Szilvesztri szúr, tessék. A néppárt mindent megszavazna, hogyha más frakcióknak negatív jelek vannak mellette. Akkor nézzük ezeket a kérdéses pontokat, és egyébként pedig két perc alatt lezárhatjuk. Akkor kézfeltartással fogunk szavazni, tehát ott tartottunk a 15-ösnél, a következés 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es Karonna mellette ellene elfogadtuk. 22-es Szilvesztris mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as Görling mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig 24-25-1-ben mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. kettes mellette, ellene tartózkodik. Úgy látom, hogy elfogadtuk. 29 mellette, 29-es mellette, ellene. Elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 29-es módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38 kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette, ellene elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene elfogadtuk. 30, 43 mellette. Ellene. Elfogadtuk. Négyes módosítom mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45 mellette. Ellene ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 45-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. E comunque approvato. Comunque approvato. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodik. Úgy látom, hogy elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette elfogadtuk, 51 mellette ellene elfogadtuk, 54-es mellette elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58 mellette, ellene elfogadtuk. A Szilvesztris módosítóról ellenőrző szavazást tudtunk volna, de nem, elfogadtuk. Nézzük akkor egyben a preambulum bekezdéseket. Ötös, nem, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk hatos mellette ellene ellenőrizzük. Szikierszki hatos preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Elfogadtuk. Szikieszki módosítója ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, ellene, még egyszer, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nézzük akkor elektronikusan a 11-est. hát a 11-es elektronikusan leadta mindenki a szavazatát? Elutasítottuk. Igazok volt. 12-es preambulum bekezdés Hozzá akar szólni az előadó? Nem. 12-es mellette ellene tartózkodik. Úgy látom, hogy elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Azt mondom, hogy ezt is elfogadtuk. Most pedig a végszavazás a módosított véleményről. Elektronikusan szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadtuk. Gratulálok Sandra Kániétenek. A 12-es napi rendi pontunk következik, a Horizont 2020 végrehajtásáról Sandra Kániete jegyzi ezt a dokumentumot is, úgyhogy neki is kezdhetünk, ha nincs ellenvetés a szavazásnak. Kezdjük az elején, 8-as módosító Szikierszki mellette ellene ellenőriznünk kell elektronikusan. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Igen, akkor következik a 9-es módosító mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 9-es módosítóról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene elutasítottuk. 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartsák magasra a kezüket, hogy jól látható legyen. Tartózkodik, azt hiszem elfogadtuk 18-as, 19-esről, egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most 22-es 22-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 22-esről szavazunk, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük, tehát a 20-as módosítóról szavazunk. Mindenki leadta a szavazatát? A 20-as a szavazás tárgya. Elutasítottuk. 21-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Ezt is ellenőriznünk kell. A 21-esről szavazunk most, tehát megnyitom a szavazást. A 21-esről mindenki szavazott. Akkor ezt elutasítottuk. 23-as mellette ellenem tartózkodik. Elutasítottuk. Igen, valóban. 24-es Gédling mellette ellene elfogadtuk. 25-ös mellette ellene elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Figyeljenek, 28-as következik, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk némi különbséggel 20, 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene Rendben. Elfogadtuk. 46-os mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as Szikierszki preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 5-ös preambulum mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nem, de nagy többséggel elutasítottuk. Hatos preambulum mellette ellene, ki van, me- e, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hetes preambulum mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a módosított végszavazás következik a módosított véleményről, elektronikusan megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást, a záró szavazást. Lezártam a szavazást. Rendben. Szandrának gratulálunk, Szandra Kánietének. Most pedig következik a 13-as napi rendi pont. Ez egy fontos tájékoztatást igényel. Mezőgazdasági termékek minőségi rendszere, Garcia Perez, az előadó, a triológus eredményeképpen a következő két napirendi pont a minőségi rendszerekre vonatkozik a mezőgazdasági termékek vonatkozásában, illetve a forgalomba hozatali normákra. És Garcia Perez a két dokumentumnak az előadója, úgyhogy együtt fogjuk ezeket tárgyalni. Június 21-én került sorra a három oldalú egyeztetés, és aztán az aktával együtt kompromisszum született erről a témáról is. 25-én, júniusban ezt elfogadták, egy konszolidált, egybefésült változatát körbeadtuk a dokumentumnak, és a plenárisra decemberben illetve szeptemberben kerül majd, és akkor szavaznak róla. Erácsinak adom meg a szót, aki mind a két témát be fogja majd mutatni. Úgyhogy Erácsi. Egészen röviden. Úgy gondolom, hogy egy év tárgyalást követően, trilógusokat követően a minőséggel kapcsolatos rendeletről Végül is úgy tekinthetjük, hogy megpróbáltuk mindazt kihozni, amit a Lisszaboni szerződés értelmében a parlament számára csak lehetséges volt, de egyértelműen látok, hogy a bizottságot és a bizottságnak és a tanácsnak igenis figyelembe kell venni a parlament szavát, mindazt, amit ezzel kapcsolatban kidolgoztunk. Viszonylag gosan lehetünk csak elégedettek a munka eredményével, és természetesen az igaz, hogy bizonyos kérdésekben, amelyeket a parlament is érintett, például a mennyiségi ellenőrzéseket nem tudtuk bevenni a rendelkező szövegbe. Mégis rámutatnék arra, hogy a tanács egy értelmezéssel, magyarázattal is szolgált, miért pedig azt mondta, hogy a termelők szerepét felveszik, és tudomásul veszi a tanács mindazt, amit a parlament ezzel kapcsolatban megfogalmazott. A közös agrárpolitika reformja során pedig mindezt majd figyelembe fogják venni. Legalább azt látjuk most, hogy a tanács egy ilyen politikai nyilatkozatot tett. Lehet, hogy ez nem az, mint ahogy a parlament az elején kívánta, de legalább utaltak rá. A jó a konszolidált szöveg, például felvettek egy olyan eljárást, ahol a minőségi rendszerek egy, egy, egyszerűsítéséről van szó, a termelő szövetségeknek a szerepét erősítették. Ezek mind, ezeket mind fontosnak tartottuk. Fontosnak tartottuk például az elő, a korábbi jelentőségben ért érintett kérdések áthozatala is. A közvetlen értékesítéseknél is jeleztük a szövegben, hogy felszólítjuk a bizottságot egy tanulmány elkészítésére. Említettük továbbá a, az úgynevezett szigettermékek és más termékek minőségi tulajdonságait is. A garantált speciális vonásokkal kapcsolatban jelezném, hogy a kelet-európai kollégák, brit kollégák elégedettek lehetnek, hiszen egy olyan kompromisszumra jutottunk, amelyet a szakbizottságunk dolgozott ki. Továbbra is az eddigi helyzet fenntartásában maradtunk. További eljárások esetében is eh, a parlament eh, véleményét sikerült elfogadtatni. Köszönöm a bizottság eh, technikai jellegű támogatását a szakbizottságnak, a frakcióknak, előadóknak a közreműködését. Szerettem volna mindig kollegiálisan eljárni a kollégák véleményét megfelelő formában figyelembe venni. Úgyhogy ezért köszönetet kell, hogy mondjak a titkárság és a saját munkatársaim segítségéért. Nélkülözhetetlen segítséget kaptam, csak így lehetett jó eredménnyel lezárni ezt a munkát, ami, mint mondtam, hosszú, nehéz folyamat eredménye. De az eredmények mégis megfelelnek választóink elvárásainak, és azt is remélem, hogy szeptemberben végleg pontot tehetünk erre a fontos és hosszú munkára. Köszönöm. Köszönöm, Iráse. Én magam is gratulálok az előadónak, aki kiváló munkát végzett. Lehet, hogy nem száz százalékos az eredmény, de 90 biztos. Hangsúlyoznám azt is, hogy amit nem sikerült most átvinnünk, azért ugye Michel állt ki rendkívül nagy enne, energiával, a, a GMO-kkal kapcsolatos harcunk volt tartozott ide, ezt mind folytatni fogjuk. De mégis az a fontos, hogy a parlament módosításait elfogadtatta. A bizottsági javaslat, a végleges szöveg, tehát a politikai egyezmény már teljesen más, és pontosan ez a mi munkánknak köszönhető. Akkor Smith úr kéri meg a szó, a kér szót először. Nem, még előtt az előadó. Igen, egy dolgot elfelejtettem ugyanis, mégpedig azt, hogy a szeptemberi plenárison csak akkor, csak a minőségi szabályokról fogunk szavazni. Már tájékoztattunk mindenkit arról, hogy a, az értékesítési normákra vonatkozóan nincs még felhatalmazása a tanácsnak, úgyhogy ezért nem tudunk a szeptemberi plén, plenárison szavazni róla. Jó, akkor Schmidt úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem igazán tudom, hogy mérges legyek-e, meg felbosszantsak-e másokat is, de amúgy is haragszanak már a britekre, úgyhogy nem teszek ehhez semmit hozzá. Én magam is gratulálok ahhoz, hogy nagyon kemény munka folyt ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Abszolút nem volt könnyű munka. Az előadó mégis a szakbizottsági kollégák, a frakciókkal kiválóan együttműködött neki, a titkárságnak, csapatának egy, egyaránt gratulálok. Persze nem száz százalék, amit elértünk abból, amit szeretünk volna, de legyünk reálisak hogy mit is értünk el. Az, hogy egyáltalán rá, sikerült rábeszélni a tanácsot arra, hogy búcsút mondjon annak, amit akart, és elfogadja azt, amit nem akart megtenni. A mm, szakbizottság célkitűzéseit persze messze nem sikerült átvinnünk. Több dolognak örülhetünk, a helyi gazdálkodás, a közvetlen értékesítés, bár szeretük volna, hogyha hamarabb lett volna, de mégis az elmozdulás pozitív, az ellátás irányításával kapcsolatban semmit nem értünk el, és mi politikusok tudjuk, hogy a politikai nyilatkozatok mennyit érnek. Úgy gondolom, hogy nagyon olcsón kifizettek minket ezzel és attól tartok, hogy értéktelen vagy használhatatlan lesz ez a mostani nyilatkozat, amit kaptunk. Az aritmetika az néha ellentmond annak, amit a, a szellem ö, diktál, de mégis, hogyha megnézzük az Agri Europe kiemelkedő cikkét, a, amit az elnök úr is jelzett, hogy ö, az együttöntés többletértékéről volt itt szó, és a jövőbeli együttműködésről. Nos, nem vagyok annyira biztos ebben. Én azt tartom fontosnak, hogy reálisak legyünk, hogy a tanácsban a, sokkal nagyobb dolgokat fognak letolni a torkunkon. Úgyhogy elnök úr, az, hogy mennyien, milyen könnyen megyünk bele kompromisszumokba, én úgy gondolom, hogy ez aggodalomra ad okot, a frakció nem fogadja el ezeket a kompromisszumokat. Köszönöm szépen, hogyha megengedi Smith úr, akkor hangsúlyoznám még egyszer azt, hogy egyetértek mindazzal, amit Smith kollega jelzett, de egy dolog azért nagyon fontos. Fontos a, a szabályozás. Herbert Dorfman erről tárgyalni fog. A azokat a termékeket, fontos, hogy feltöltök vettük. Dorfman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én, mag, én magam is csatlakozom a köszönet nyilvánításokhoz, Irácsek munkájához. Azt hiszem, nagyon jó volt az együttműködés az elmúlt hónapokban a Parlament állásfoglalása kapcsán nagyon sok sikert értünk én szerintem el sok területen. A munka persze nem mindig a mi irányunkban ment, de azért remélem, hogy első olvasatban sikerül elfogadnunk. Az egyik legfontosabb kérdést eh, már előre jelezték a termelői szervezeteket. Valóban itt egy pici lépést sikerült csak, egy, egy aprócska lépést előre lépnünk, de azért remélem, hogy Michel jelentésében majd meg tudjuk tenni a többi lépést is. És hogy a tanácsot meg tudjuk arról győzni, hogy igenis fontos ez a fajta programalkotás. Nagyon fontos ez a frakcióm számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Herbert. Smith úr, még egyszer kér szót? Jó, és akkor Péter Hermes. Igen, eh, rövid leszek, de nem engedhetem el a fülem mellett. Mi, a frakcióm eh, eh, mindig következetesek voltak, nem igazán tudom elfogadni, hogy ezt ne vegyék figyelembe, vagy ne vegyék észre, de a többség döntésének előtt meghajolunk. Köszönöm szépen. Britta Reimers a következő, és aztán a főigazgatóság. Az előadónak természetesen köszönetet mondok. Nem volt mindig egyszerű, valóban volt, hogy néha az utolsó pillanatban az ember fel akarta adni. Nem volt könnyű dolga az előadónak a tárgyalások során, és úgy gondolom, hogy a trilógus szavazá, trilógusra kapcsolatos szavazásnál mi támogatni fogjuk. És annak is örülünk, hogy az agrárreform keretében tárgyalunk az értékesítésekről, az értékesítési normákról, hiszen valóban ez most csak egy részterület, és majd a kapreform keretében részleteibe mehetünk. Köszönöm szépen, Britta. Janusz, Janusz Léber. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli a trilóg június 20-i kompromisszumát, amelyet eh, az e SZIA 27-én megerősített. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak is, hiszen nagyon fontos szerepet játszott a tárgyalások során, és konstruktívak voltak az árnyék előadók is a tanácsal való tárgyalások keretében elismeréssel tartozunk az asszisztensek és a Komagri titkárságának is. Ami előttünk van, úgy gondolom egy jól kiegyensúlyozott, kielégítő kompromisszum. Elmondhatjuk, hogy a jövőbeni minőségi rendszerek szabályozásai egyszerűsíteni és kiegyenesíteni fogják a minőségi intézkedéseket. Az Agri Szakbizottság különösen az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat sikerült tisztáznia, és a, a logók kötelező bevezetéseivel kapcsolatban értek el eredményt. Ezt különböző érintett szakmai csoportok is nagyra értettek, értékeltek. A garancia rendszerek is hasznosak és egyszerűsített eljárást indítunk. A jelenleg regisztrált nevek fenntartás nélküli, rezervál, eh, fenntartás nélküli nevek eh, használatára vonatkozóan. A, az utolsó pedig, amit hangsúlyozni szeretnék, az eh, a, a minőségi csomagra vonatkozó megállapodás a Lisszaboni szerződés tükrében. Összefüggő, erőteljes intézkedés csomaggal, jobban tudjuk szolgálni a, a sokféle termelői érdeket, a termékeket és a fogyasztók érdekeit. A bizottság támogatja a politikai megállapodást, és remélem, hogy az Európai Parlament és az, e, a szakbizottság hamarosan elfogadja. Köszönöm. Thanks a lot, Mr. Uh, Pleva, and now, uh... Köszönöm szépen a zárószót, kolléganő. Még egyszer szeretném a hálámat kifejezni az összes frakció, összes álláspontjának kifejtéséért, és bízom abban, hogy szeptember sikerül lezárni ezt a munkát. Köszönöm szépen. A 15. pont következik. Ez is egy további jó hír, amiről beszélünk. A szőlőtermesztők támogatásáról van szó az egységes kifizetések keretében. Dortmann úr, az előadó elmúlt héten július 4-én Strasbourgban volt egy fontos trilógus, meglehetősen jól alakult, azt kell, hogy mondjam, és azt gondolom gyakorlatilag az összes módosító esetében sikerült sikerre vinni a dolgokat. Dorfman úr, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez a jelentés. Egy, az a agrárreform csomagjának első jelentése a nemzeti borítékok keretében való módosításokról van szó, konkrétan a szőlőterületen. A jelentés készítőjeként szeretnék az elmúlt hónapok segítőinek köszönetet mondani, mindenek előtt az árnyék előadókra gondolok illetőleg persze a titkársági munkatársakra is vonatkozik ez, tehát valamennyiüknek köszönetet mondok. A szakbizottsági szavazás során az Európai Bizottság javaslatát módosítottuk bizonyos pontokban, mindenek előtt abban a döntésben, jártunk el így, ahol a nemzeti borítékokról beszéltünk, a közvetlen támogatások kifizetését az első pillérben két eh, részre akartuk osztani, bár eredetileg a bizottsági javaslat azt tartalmazta, hogy most azonnal kellene dönteniük a tagállamoknak. Mi most egy ilyen köztes évet bevezettünk, ahol a tagállamok egy évre döntenek előre, aztán 2013-ban hoznak végleges döntést. Ez egy jobb bevezetést tesz lehetővé, jobb egyeztetést tesz lehetővé, majd az agrárpolitika reformjának nagyobbik részével is, ami az első pillérben folyik. Elmúlt héten háromoldalú párbeszédet folytattunk a tanácssal és a bizottsággal. Gyakorlatilag az összes itt a parlamentben előkészített módosítót a tanács és a bizottság el tudta fogadni. Persze némi nyelvi, szövegbeli módosítás volt, de itt kizárólag ilyen jogi, nyelvi módosításokról van szó. A koncepció az maradt, amiről mi itt döntöttünk a szakbizottságban, egy kivétellel. Egyetlen ilyen kivételről van szó. Luling asszony egy módosítójáról van szó. Itt arról szólt a módosító maga, hogy ezt a pénzt úgy kell látni, hogy ami a nemzeti politikokból származik, ez nem a tagállamok közötti konvergencia része majd. Azt gondolom, hogy a bizottság jól elmagyarázta, elfogadhatóan elmagyarázta, hogy de ez nem így lesz, mert a pénzek elosztása a tagállamokra az egyes tagállamok döntése előtt megtörténik a bor költségvetésben, vagyis az egyes tagállami hozzájárulásokról van itt szó az egységes fizetési támogatási rendszerben, és utána van döntés európai szinten, ami azt jelenti, hogy a nemzeti borítékokból származó pénz nem lehet része a konvergenciának. Minden esetre a trilógus jegyzőkönyvében egy idevágó nyilatkozatot szerepeltetünk, amit a bizottság ad, és itt ezt az említett eljárást pontosan taglaljuk, és ez azt jelenti, hogy felesleges okafogyottá vált az említett módosító, hiszen a pénz technikailag nem válhat a konvergencia részévé. Ami pedig a többit illeti, itt megszületett egy döntés a kompromisszum keretében a tárgyalás során, és azt gondolom, hogy ősszel aztán tényleg első olvasatban a tanácssal és itt a parlamentben és a plenárisan el tudjuk fogadni ezt a pozíciót és képviselni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Herbert. Két fontos trilógusról beszéltünk most, mindkettőt pozitívan tudtuk lezárni. Nem szerepel senki a listámon. Az Európai Bizottság képviselője jelen volt azt jelenti, hogy lezárhatjuk ezt a témát. A 15. pontról beszéltem. Ez azt jelenti, hogy egy kis szünetünk is lesz, most 30 perc, 40 perc, akár hiszen 11 órára számítunk a ciprusi mezőgazdasági miniszter látogatására. Tehát 5 perccel 11 előtt találkozunk itt újra. Köszönöm.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

Iniziamo, iniziamo innanzitutto dando il più caloroso ben... Kezdjük el az ülésünket. Szeretettel köszöntjük a tanács soros elnökét, Sophoklis Aletráriszt, a ciprusi soros elnökség részéről. Az elnökség munkaprogramját ismerteti számunkra. Kedves Sophoklis, az európai mezőgazdaság számára kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk, hiszen az önök elnöksége a kap reform közepén vette át a stafétát. És a tanácsi tárgyalásokon ez kulcs szerepet jelent. A módosító határidő az július 13-a ebben a témakörben. Eddig több mint 1100 módosító indítványt terjesztettek elő. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon szorosan együtt kell majd működnünk ezeknek az egyeztetésére, információt kell cserélnünk, és jobban meg kell ismernünk a tanács közös álláspontját, valamint a szakbizottságunk álláspontját, hogy a jövőbeni tárgyalások zöggenőmentesebben folyhassanak. Kedves Sophocles, más aktuális ügyek is szerepelnek előttünk, ezek nyilván felmerülnek majd, illetve említést fog róluk tenni. A ciprusi elnökség témái közé tartozik, hogy múlt héten megbeszéltük a legutóbbi trialógus eredményeit, az egységes pénzforgalmi rendszert, illetve a borterületnek a szabályozását. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság nevében, tehát szeretettel köszöntjük Önt, és sok sikert kívánunk az elnökségi teendőkhöz. Szofoklisz, átadom a szót. Tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! Hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok a prioritásokról a tanács soros elnöksége részéről. A következő fél év során a mezőgazdaság terén a ciprusi elnökség eredményes együttműködésre számít. Szeretnénk, hogyha hatékonyan együtt tudna működni a két intézmény. Az utóbbi fél évet is ez a pozitív légkör jellemezte a Dán elnökség során. Elnök úr, tavaly októberben az Európai Bizottsági Javaslatok vitája, a közös agrárpolitika reformja, amelyet Csolos biztos indított el, szerepelt a tanács napirendjén és a parlament napirendjén is. Lezajlott a vita, és a kihívás a reform keretében előttünk áll, ezzel kell foglalkoznunk. az elvárásokat, prioritásokat és az európai gazdák, polgárok, adófizetők követelményeit kell teljesítenünk. A két intézmény egyeztetései előre haladtak, kialakulóban vannak az álláspontok a kapreform csomagja ügyében. Mit értünk el a tanácsban? Komoly előrelépés történt az időközi jelentést júniusban előterjesztette a Dán elnökség. Ez június közepén történt. A parlamentben pedig önök szintén nagyot haladtak időközben a jelentés tervezetek elkészítésében. Capula Santos, Danten és Lavia képviselők jegyzik ezeket a jelentéseket, és a szakbizottsági munkát nagy érdeklődéssel követjük nyomon, és várjuk a végleges jelentést. A ciprusi soros elnökség a tanácsban a munkát elvégezve összeállította már az ütemtervet erre a területre. Ez több szintet érint. A Dán soros elnökség jelentéséből kiindulva szeretnénk előrevinni az ügyet, és tisztázni a tanácsálláspontját a még nyitott területeken és kérdésekben. Nagyon sok színvonalas munka történt, de még sok feladat maradt számunkra. A miniszterek szintjén jövő héten a tanácsban egy kiinduló szakpolitikai vitát tartunk, a vidékfejlesztés, illetve a közös piac szervezése témájában. És a tanács további ülésein előre visszük majd ezt a területet. A novemberi tanácsi csúcson szeretnénk egy részleges általános megközelítést megvitatni. Szeretnénk, hogyha a tanács szintjén a súlypont a vonatkozó rendeletekre eh, kerülne. A több éves pénzügyi keret eh, kialakításában is nagy a szerepe a kap reformjának, és erről a megállapodás az állam és kormányfői körben születik majd meg. Tehát reméljük, hogy a decemberi tanácsi csúcs döntő áttörést hoz majd ezen a területen. Tehát elnök úr, hölgyeim és uraim, az önök szakbizottságával az együttműködésünk nem is indulhatott volna jobban. A bor készítést szabályozó rendelet július 4-én nagyon komoly előrelépést tett Strasbourgban. Ez már a ciprusi elnökség indulására esett, és most a parlamenti plenárist felhasználva abban reménykedünk, hogy első olvasatban megállapodás is jöhet létre szeptember 10-től 13-áig. Ami a közvetlen kifizetésekre vonatkozó rendeletet illeti, az első olvasatos álláspont kialakult a múlt heti mini plenárison, és a múlt heti plenáris ülésen helyesebben, és mind a borászok rendelete, mind pedig a közvetlen kifizetésekre vonatkozó rendelet átmeneti időszaka január 1-től életbe léphet. A közös agrárpolitika reformja más szóval egy összefüggéseiben kezelendő ügy önmagában nem lehet megvalósítani. Életképes, versenyképes európai mezőgazdasági ágazatra van szükség, mert ez lényegbe vágó, hogy eleget tudjunk tenni az élelmiszerellátási követelményeknek, európai szinten és világszinten is. Ehhez pedig kollektív, következetes megoldás kell. Az élelmiszerellátás egyelőre bizonytalan nemzetközi méretekben, és erre kell megtalálnunk az összefüggő egységes megoldást. A Codex Alimentarius pedig az európai polgárok számára nagyon fontos szabályokat rögzít. Ebben a formában szeretnénk garantálni az élelmiszerbiztonságot, és terjeszteni a helyes gyakorlatot az élelmiszer forgalmazásban. A Codex Alimentarius normái közvetlenül a nemzetközi kereskedelemmel függenek össze, és nagyon jelentős a hatásuk a kereskedelemre illetve az Európai Unió kereskedelmi tevékenységeire. 2012 első fél évében a Dán elnökség kiváló munkát végzett ezen a téren. A nemzetközi normák továbbfejlesztése terén. És az EU-nak a súlyát növelte a szabványosítási testületben mivel szűkösek az erőforrások, a ciprusi elnökség, a Dán elnökség segítségét kérte, illetve folytatjuk az átok megkezdett munkát 2012 második fél évében. Meggyőződésem, hogy a Dán munkacsoport továbbra is síkra száll az Európai Unió érdekeiért, és védelmezni fogja őket az élelmiszer termékek magas minőségét garantálva az egész Európai Unió számára. Most szeretnék rátérni egy horizontális témakörre, a Lisszaboni szerződéssel való összehangolás témájára. Újra meg kell vizsgálnunk, illetve felül kell vizsgálnunk az Európai Bizottság javaslatát a tekintetben, hogy az alapvető jogszabályokat a delegált jogi aktusoktól, illetve a végrehajtási jogszabályoktól meg kell, hogy különböztessük. És intézményeink informálisan el is kezdték a három oldalú megbeszéléseket különböző témakörökben. Az ultraperifériális területekre gondolok, a kis égei-tengeri szigetekre, illetve a biogazdálkodás témájára. Egyetértek azzal, hogy a 20 hónapra visszanyúló tapasztalatok alapján intézményeink egyértelműen látják, világosan látják ennek a területnek a koncepcióját. Ez egy fontos témakör. És a tanács nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy egységes végrehajtó szabályokat kell kidolgozni valamennyi uniós jogszabály háttereként. Az ultraperifériális térségekben kialakult egy háromoldalú egyeztetés. A bizottság, a parlament, illetve a tanács között, és mind a tanács, mind a parlament világosan látja, világosabban látja már a kialakuló képet a három oldalú egyeztetésekben nem sikerült a tanács szintjén előrelépni, de folytatjuk a munkát, az erőfeszítéseket ebbe az irányba, hogy minél előbb lezárhassuk a témát. Szeretnénk a soros elnökség alatt a végére jutni ennek a kérdésnek, párhuzamosan a kis égei-tengeri szigetek ügyében, a, ami pedig a biogazdálkodást illeti elismeréssel adózunk a kiváló Dán elnökségi munka előtt. A szakértők három informális három oldalú párbeszédet is tartottak, és megvizsgálták egy esetleges első olvasatban létrejövő kompromisszum lehetőségét. Annak ellenére, hogy szinte minden témát sikerült rendezni, maradtak jelentős nézetkülönbségek. a két intézmény között a konkrét cikkek rendelkezései kapcsán. Jelenleg annak ellenére, hogy a Dán elnökség kompromisszumos megoldásokat terjesztett elő, sajnálatos módon az Európai Parlament úgy ítélte, hogy ez nem elfogadható ajánlat az első olvasatban. Másfél év telt el azóta, hogy a bizottsági javaslatot előterjesztették. És őszinte együttműködő légkörben kell megnéznünk, hogy hogy léphetnénk előre. A ciprusi elnökség, erről biztosíthatom önöket, teljes mértékben elkötelezett az előrelépés mellett. A Lisszaboni szerződéssel való összehangolás mind a három témakörben úgy gondoljuk, hogy lehetséges. Együtt fogunk működni ennek érdekében az Európai Parlamenttel. Szeretnénk eredményeket elérni. És hatékonyan tovább lépni. Ami a forgalomba hozatali előírásokat illeti. Itt minden témakörben látjuk a megoldás lehetőséget, Általános forgalomba hozatali szabályokat kell megalkotnunk, és emellett kötelező bejelentési feladatokat, illetve eredet feltüntetést kell szabályoznunk a forgalmazás ellenőrzését is ennek megfelelően kell kialakítani. És a, az Európai Parlamenttel együttműködve szeretnénk a kapreform utolsó körében eredményeket felmutatni. A mezőgazdasági projekteknek a népszerűsítése is fontos eszköz, ami a versenyképességet szolgálja a mezőgazdaságban, valamint az élelmiszerfeldolgozás területén, az Európai Unió szintjén, és ez lényegi összetevője a közös agrárpolitika reformjának. Tehát ennek jegyében a ciprusi elnökség a reform folyamatot teljes melszélességgel támogatja a 2011. júliusában elfogadott módon. Ez az eljárás a második fázisba ért. Azt követően, hogy a bizottság 2012. május 30-án közleményt adott ki a mezőgazdasági projektek népszerűsítéséről. A közlemény megjelenése után fontos, hogy egyeztessük a feladatokat, és a bizottsági javaslatokat szeretnénk egyeztetni és lezárni év végéig. Ami pedig az állat jóléti, illetve állattenyésztés és állati eredetű élelmiszerek témáját illeti. Úgy gondoljuk, hogy komoly jogszabályi javaslatok várhatók majd a ciprusi elnökség ideje alatt az Európai Bizottságtól. Ezeket elő fogják terjeszteni. Az állattenyésztési jogszabályoknak az újra alkotott változata meg fog születni. Jelen pillanatban 11 tanácsi jogi aktus szabályozza ezeket, és következetlenségek, eltérések adódnak számos részletkérdésben. Egy utolsó erőfeszítés keretében az Európai Bizottság szeretné egységesíteni a szabályokat és a végrehajtást, a piacra jutást és a jogbiztonságot szolgálva. A Lisszaboni szerződés alapján a jogalkotási javaslat a normál jogalkotási eljárás alá tartozik. Tehát az együtt döntési eljárás érvényes rá a tanács, illetve a parlament vonatkozásában. A másik terület pedig az élelmiszer előállítását érinti, vagyis arról van szó, hogy az állati eredetű élelmiszerek és a takarmány termékeknek a szabályozását kell összehangolni. Ez az úgynevezett egészségügyi csomag, ami 2004-re nyúlik vissza. És a gazdaságtól az asztalig szabályozza a termékeknek az útját. Ez egy újító jogszabály, és mind a bizottság, mind a parlament, mind a tanács számára azt jelenti, hogy három évvel a hatályba lépés után most ideje megvizsgálnunk a helyzetet. 2009 a hatályba lépésnek a dátuma, és ideje összefoglalni az eddigi eredményeket, előkészíteni a további egyeztetéseket az érintettekkel. Úgyhogy a megállapítások fényében várjuk a reformjavaslatot. A végrehajtási tapasztalatok mm, vitája és az új javaslat októberre mm, készül majd el. Reméljük, hogy egyértelmű útmutatással szolgál. Csökkennek ennek nyomán az adminisztratív terhek, és a fogyasztóvédelem továbbfejlődhet. A harmadik javaslat, amit várunk talán a legambíciózusabb mint közül. Egy új, integrált Európai Uniós jogszabály készül az állatjólétről. Ez egy sor olyan javaslatot tartalmaz, ami a növényegészségügyi kérdéseket, illetve a vetőmag és szaporítóanyagoknak a területét is felüleli majd. Egyszerűséget, hatékonyságot eh, várunk a javaslattól, és átfogó szabályozást az állatjólét, állategészségügy területén. Nyilvánvalóan jobb a megelőzés, mint a gyógyítás, tehát ennek szellemében számítunk a javaslatokra. Némi időben egy csúszásra is számíthatunk az eddigi jelzések szerint. Remélem, hogy a bizottság utóbbi munkája előrelépést hoz majd a soros elnökségi időszakban, és hogy a két intézmény megkezdheti majd az új szövegnek az egyeztetését az európai gazdák és tenyésztők érdekében az egész élelmiszerellátási lánc hatékony szabályozása érdekében, amely a fogyasztóvédelmet, a fogyasztók érdekét szolgálja. A szarvasmarhák elektronikus azonosítására vonatkozó javaslatot, illetve a marhahús termékeknek a kötelező címkézését, szállításnak a szabályozását is ki fogja dolgozni az Európai Bizottság. A soros elnökség pedig a parlamenttel pozitív, konstruktív együttműködést vállal, hogy megszülethessenek a közös döntések. Elnök úr, szeretném azzal zárni szavaimat. Biztosítom önöket, hogy a ciprusi elnökség mindent megtesz ami tőlünk telik a következő fél év során, hogy a nyílt légkörben eredményesen zárulhasson a párbeszéd az intézményen között, és ez szilárd alapot jelent majd ahhoz, hogy az ambiciózus megállapodások létrejöhessenek kiegyensúlyozott módon 2012 év végéig, sőt, azt követően is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Szofoklész. Egy ilyen ambíciózus programhoz szeretnénk minden jót kívánni, és remélni, hogy konkrét eredményekre jut majd. Nagyon örülök annak, hogy a ciprusi elnökség hangsúlyozza a Lisszaboni szerződés kiigazítását. Ez egy nagyon fontos szakasz, minden erőnket erre használtuk. A három elnökség, a magyar, lengyel, dán elnökség is megkezdte ezt a munkát, és remélem, hogy a ciprusi elnökség idő alatt további fejlődésre jut le, e, nyílik alkalom. Az elmúlt héten Strasbourgban, Strasbourgban szavaztunk az első hat kiigazítási szövegről. És tudott Szofoklész, hogy a plenárison a többség, több mint 95%-os többség támogatta ezt. Ez egy igen széles támogatást jelent a szakbizottságunk munkájára vonatkozóan. Akkor kezdjük meg a vitát. Néhány kollega már jelentkezett. Albert Dest, majd eh, Luis Cabonez. Köszönöm szépen, elnök úr! miniszter úr, tanácselnöke. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a mezőgazdasági szakbizottsághoz eljött. Ha ma sok kollega nincs is itt, miniszter úr, az nem azért van, mert nem érdeklődnének, hanem azért, mert pont ezen a héten zárul a módosítók határideje, és ahogy látja, nagyon sok kollega ezzel foglalkozik, ezeket kell aláírja. Én is 75 módosítót nyújtottam be a második pillére csak arra. Látszik ebből is, hogy a bizottság jogalkotási javaslatai az Agri Szakbizottságon és a parlamenten nem a benyújtott formájában mennek majd át, és ez így igazából jól is van, hiszen ez a parlament feladata, hogy javítsuk a bizottsági javaslatokat. Miniszter úr, egy kérdésem lenne. Egy picit zavart az, a, amit a tanácsülések sajtóközleményében olvastam. Ciprus lenne az egyetlen ország, amely erőteljesen üdvözölte az elnökség előterjesztéseit, így fogalmaztak. Az összes többi ország visszafogottabb volt, és mi volt az oka annak, hogy önök a bizottsági javaslatokat olyan pozitívan üdvözölték? Mi azért úgy látjuk, hogy mégiscsak vannak olyan javaslatok, amelyek nem felelnek meg a gyakorlatnak, és európai szinten nem végrehajthatók. Ennek ellenére, miniszter úr, az EPP frakció nevében is sok sikert kívánok a következő fél évre. Nagyon fontos fél év lesz ez. A mezőgazdaságpolitika 2014 eh, utáni időszakára nézve is. Pont most van a döntéshozatali időszak, és azt kívánom, azt remélem, hogy időben tudjuk az egész csomagot végrehajtani. És kérem is ezzel, bár tudom, hogy később jöttem, és nem lehet, hogy érintették, de szeretném hallani, hogyan értékeli azt, hogy 2014 után is a mezőgazdaságpolitika finanszírozását elfogadjuk. Egy dologban egyetértünk, ugyan megtárgyaljuk a jogalkotási javaslatokat, szavazunk is róla, de a végleges szavazásra miniszter úr csak akkor kerülhet sor, ha tudjuk, hogy az Európai Unió finanszírozása és a mezőgazdaság politikái is milyen lesz meg 2014 után. Én ugyan nem tartozom az ígérgető politikusok közé, de azért a parasztoknak Dél-Németországban, Bajorországban, ahonnan jövök, egy dolgot megígértem – azt mondtam, hogy olyan politika lesz, mezőgazdaságpolitika 2014 után, amely 20% 20%-kal kevesebb pénzt, 30%-kal több előírást és adminisztratív terhet jelentene, azt a parlament nem fogadja el. Úgyhogy csak olyat tudunk elfogadni, amit a parasztjainknak az érdekét szolgálja. Egy dolgot hadd mondjak el, miniszter úr, hogy a további terhek azt jelentik a gazdák számára, hogy a forrásaik is jelentősen csökkennek. A, benyújtó, a betartandó javaslatokat tulajdonképpen azt fogják jelenteni, hogy 7%-ot ki kell venni a termelésből, 7%-nyi területet. Ez óriási többletköltséget jelent a gazdáknak. És az európai mezőgazdaság versenyképességét, ha meg akarjuk tartani, akkor azt kell biztosítsuk, hogy ne legyenek túlterhelve díjak, díjakkal sem, díjszabásokkal. Nem szabad hogy észszerűtlen, buta javaslatok szülessenek, amelyek oda vezetnének, hogy az európai termelés csökken. Segíteni kell fél milliárd ember ellátását, élelmiszerrel való elfállását, és ehhez a, a, hozzá kell járuljunk. Köszönöm szépen, miniszter úr, mint mondtam, sok sikert kívánok. A frakcióm nevében biztosan elmondhatom, hogy együtt fogunk működni önökkel. Az egyik munkatársunk amúgy is ott van, ott fönn a magasban, aki már kapcsolatba lépett velünk, és már remélem, már várom, hogy az együttműködést önökkel. Köszönöm. Bene, grazie Albert. Adesso... Köszönöm szépen, Albert. Luis Capula Santos a következő. Também eu, em nome do meu grupo político, eh, lhe desejo... Tisztelt elnök úr, a frakcióm nevében én is eh, szívből üdvözlöm Önt szakbizottságokban. Én is minden jót kívánok az elnökség idejére. Sok sikert! Jó jelekkel indul ez a, az elnökségi szakasz, és természetesen nagyra értékelem azt is, hogy a miniszter megfogalmazta, az elmúlt hónapokban, a, hogy a diplomáciai testület is megtette a fenntartásaikat, aggodalmaikat. Szeret, nagyon örülünk, és szeretném, hogyha előre meghallgatná a politikai frakciók, az előadók, az árnyék előadók véleményét, és hogy megfelelő legyen az együttműködés a parlament. Remélem, hogy az EP a jó politikai akarat gesztusát viszonozni tudja majd. A prioritásokkal kapcsolatban természetesen én is elfogadom, és nagyon fontosnak tartom, hogy a ciprusi elnökség munkáját azzal kívánja kezdeni, hogy a legkevésbé problematikusabb rendelkezésekre kell kezdje, hiszen a legnehezebb kérdések így a végén részletesen megtárgyalhatók. A pénzügyi tervvel kapcsolatban, miniszter úr, és a kap finanszírozásával kapcsolatban hadd kérdezem, az elosztás rendkívül fontos, politikai értelemben igen pozitívan értékelhetnénk azt, hogyha sikerülhetne mielőbb politikai szinten megállapodásra jutni a legellentmondásosabb kérdésekben az elosztás körül. Ha ezen a területen előrelépünk, akkor nem gyengítenénk más kérdésekkel kapcsolatos tárgyalásokat. Szeretném a véleményét erre vonatkozóan kérdezni, tehát elosztás, újraelosztás kérdése. Azt javasolnám, hogy ezt is vegyék fel a kritikus prioritások listájába, hiszen ha ezt megoldják, akkor sikeres az elnökség, és tudom, hogy év végén gratulálhatunk önnek itt munkájuk eredményéhez. Köszönöm. Köszönöm, Louise. A következő hozzászóló Michel Dantán Lavilla. Michel. Merci. <coughs> Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt tanácsi elnök úr, köszönöm az elhangzott jó szándékot. Határozott szándék van annak érdekében, hogy előrelépjünk ebben a fontos témában. Tehát mielőtt még a génmódosított szervezetekre térnek rá, a Lisszaboni szerződéssel való összehangolásról szeretnék szólni. A parlament megalkotta maga irányvonalait, és a tárgyaló szakemberünk ezt képviselte, a magunk irányvonalait az első olvasatban egyöntetően megszavaztuk, és számítunk önökre, hogy ennek keretében folytatódjék a vita, a közös gondolkodás. Tehát társ döntéshozók, társ jogalkotók vagyunk a parlament, illetve a tanács. Tehát élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Ami a VTO kérdését illeti, a kapreform utóbbi köre óta jelentősen átalakult a világ, és mindenki tapasztalhatta, hogy maga a piac nem képes megoldani egyedül a problémákat. Egyrészt létbiztonságot, másrészt láthatóságot kell, hogy adjon az élelmiszer termelőinknek, gazdáinknak. A mezőgazdasági területet újra definiálják világszerte, a mezőgazdasági országok korábban fejlődő ország kategóriába estek, ma viszont fő konkurenseink a piacon. Brazíliát említeném például. Nagyon jelentősen megnőtt a mezőgazdasági termelés, és ez költségvetési támogatást is kap. Az Egyesült Államok számainak a figyelembe vételével azt látjuk, hogy az úgynevezett Farm Act nagyon jelentősen növelte a mezőgazdasági termelést, és a mezőgazdasági világot kihívás elé állította. Úgyhogy paradox helyzet, hogy az Európai Unió éppen most akarna lemondani a piac egységes irányításáról, amelynek korábban az volt a célja, hogy a gazdák érdekét védje és a szerződésből kiindulva a fogyasztóvédelemre kerülne át a hangsúly. Hogyha megnézzük, hogy mekkora áringások voltak az utóbbi időben, és ezek nem a termelő számára jelentettek elsősorban árbiztonságot, akkor azt mondhatjuk, hogy a legveszélyeztetettebb maga a termelő. A tejválság erre hívja fel a figyelmet elszálltak az árak, robbanásszerűen növekedtek számos termék esetében, a fogyasztók változtattak a fogyasztási szokásaikon és a vásárlási szokásaikon. Tehát határozott fellépésre van szükség a tanács, illetve a parlament együttműködésében, hogy Európa ne maradjon egyedüli lovagja a 21. század mezőgazdaságának, pontosabban a 20. század utolsó lovagjaként ne fussunk bele a 21. századi problémákba. Elnök Giovanni Lavia. Ah, sincero ringraziamento alla... Én is szeretnék szívből köszönetet mondani a tanács elnökségének azért, hogy tájékozódhatunk az elnökségi programról, a következő fél évről, Két-három dologra szeretném én is szeretnék részletesebben kitérni, ami úgy tűnik, hogy a közös a mezőgazdaságpolitika kapcsán fontosak. Az első nem szükségszerűen kapcsolódik közvetlen az ön hatásköréhez, de remélem azért, hogy a tanácson belül mégiscsak kiáll majd a mellett, hogy a több éves pénzügyi keretet kiigazítsák. Már elhangzott, hogy eh, amíg eh, erre nem kerül sor, addig nem tudunk mi sem határozni. Vannak persze kósza hírek a parlament és a tanács kapcsolattartó csoportjából, és ezek nem mindig pozitívan értékelhető hírek. Egyrészt ugye megállapítható az, hogy a Dán tanácselnökség lezárása nem volt igazából, vagy nem tekinthető igazán sikeresnek, hiszen konfrontációra került sor. Végül pedig tárgyalási dokumentumokban már további számokat kellett volna még beírni. A pénzügyminiszterek igen, nehéznek találták, hogy végig menjenek az összes területen. Tudom, hogy ez természetesen rendkívül nehéz téma, beszéd jelent, hogy nem tudják a kapreformjának határidejét esetleg betartani. Nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy megfelelő időszakra konkrét eredményekre jussunk. A második kérdés. a kiigazítás. Valóban legyünk őszinték. A három intézmény közti kapcsolat a kiigazítás első szakaszában talán mondjuk így nem indult jól. 18 hónapja indult el, de még mindig nem sikerült ö, megállapodni. A lengyel elnökség idején számos találkozás, próbálkozás volt hogy megszüledjen a, megszülessen az egyez, megegyezés a Lisszaboni szerződés kiigazításáról. A Dán elnökség idején egy helyben toporogtak, és nem sikerült megoldásra jutni. Nyilvánvalóan a kapreform visszavetését eredményezheti ez, hiszen már most látszik, hogy az egyik eredmény pontosan a beadott módosítók száma, száma mekkora konkrét és technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatban is módosítókat adtak be a mezőgazdasági eh, politika reformjáról. Meg kell most oldjuk a kiigazítás problémáit. Egyszerűen megoldást kell találni rá. A határidők, amiket megszabtunk magunknak, szintén fontosak. Az összes módosító, amit beadunk, a Lisszaboni szerződés kiigazítására kap, vonatkoznak. És nézzük akkor most a horizontális rendeletet. A parlament egy jelentést készített, én voltam az előadó, már állást is foglaltunk ezzel kapcsolatban. Sok vita volt a szakbizottságban a kollégákkal, szavaztunk, és már a TESZ jelentésnél igyekeztünk egyszerűsíteni, sok módosító pedig pont ezzel foglalkozott, az egyszerűsítéssel. A korai figyelmeztetési rendszer bevezetéséről van szó, hogy csökkentsük annak a kockázatát, hogy megbüntessék valamilyen hiba miatt, nem tudatosan elkövetett hiba miatt a gazdákat és itt rá is térnék már a szankciókra. Egyértelműen hallható volt a vita során, kihangzott a vitából a szakbizottságunkban, hogy nem szabad, a, vagy nem lenne jó, ha túlhangsúlyoznánk a szankciókat abban az esetben, amikor nem szándékos hibát követel a gazda. Egy ilyen véletlen hiba, ami talán a figyelmetlenségnek, vagy ismeretek hiányának tulajdonítható be, mert a gazda mondjuk nem ismeri a legalapvetőbb szabályokat, különbséget kell tenni, és másként kell szankcionálni, mint a tudatos csalást. Ezt üldözni kell, erre valóban szankciókat kell kidolgozni. Nos, én ezeket az elemeket szerettem volna kiemelni, és nagyon örülnék annak, hogyha a tanács ciprusi elnöksége kiállna a következő hónapokban ezek iránt a kérdések iránt. Köszönöm szépen, Giovanni! Ez volt tehát a három előadó véleménye, és akkor most eh, nézzük eh, a vitát Jorgos Papasztánkhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm a tanács soros elnökségének, miniszter úrnak, hogy ezt az előadást megtartott a mai napon. Teljes mértékben támogatom, amit eh, a néppárti koordinátor Desz úr elmondott, szükség van egy robusztus, kisebb bürokráciát igénylő kapra a bürokrácia csökkentése érdekében, elnök úr, meggyőződésem, hogy önök megtehetik az első lépéseket ebbe az irányba. Vagyis a jövőben olyan kappal rendezkedhet, rendelkezhetünk, amely áronvonalasított és egyszerűen átültethető a gyakorlatba. Giovanni Lavia már említett az alignment, a kiigazítás kérdéseit, hogy ezek mennyire fontosak, és több témát felvetettek ezen a területen. Tudjuk, hogy a kiigazítás nem csak egy intézményközi kérdés, nem egy intézményközi együttműködés kérdése csupán, hanem ez egy alapvető intézmény közi kategória, csak így tudunk működni általában, és meg kell állapodni a két intézménynek ahhoz, hogy haladni tudjunk. Danten úr említette a kap külső területét, egy külső dimenzióját. Szeretnék valamit mondani tegnap együtt ebédeltem az új-zélandi parlament delegációjával, annak elnöke is jelen volt, és tényleg nagyon érdekes volt. Az egyik eredmény, amire ott jutottunk, részemről például a nagy export termék exporttermékekről beszélünk, nyilván a bor a legnagyobb, és kiderült számomra, hogy Új-Zéland velünk szemben nagyon barátian viselkedik, és egyszer arról van szó, hogy nem lehet ott európai bort rendelni. És én ezt ott el is mondtam, és láthatjuk, hogy ez a harmadik piacokat jelenti. Tehát a jelenlétünk nagyon fontos lenne a harmadik piacokon, erre külön kell figyelnünk. Nem csak eh, Európáról beszélünk, eh, nem csak Európának kell engedményeket tenni a mezőgazdasági területen. Azt tudom, hogy a mezőgazdasági bizottságon belül már régóta készülünk erre a feladatra, és nagy reményeink vannak a ciprosi elnökséggel kapcsolatban. A miniszter úr említette a folyamatosságot a Dán és a ciprusi elnökség között például. Meggyőződésem, hogy ez valóban fontos is. Hogyha jó mm, eredményt akarunk elérni, akkor erre szükség van. egy további pont, amelyet felvetnék a mai napon, és többen is említették már, ez az elnökség, amely együttműködést igényel, és ez a demokratikus legitimáció alapján kell, hogy történjen. Ez nekem is meggyőződésem, és ehhez hozzátartozik, hogy egymást tiszteletben tartják az intézmények, együttdöntés, együttes jogalkotás az, ami ránk vonatkozik, ezt mindkettőnknek tudomásul kell venni, és ezt látnia kell a mezőgazdasági miniszterek tanácsának is. Tudniuk kell ott is, hogy a parlament milyen álláspontot foglal el. Őnekik is így kell látniuk, hogy a sikeres elnökség érdekében önök számíthatnak a parlamentre, legyen a parlament a szövetségesük. Azt hiszem ez a leg helyesebb út, és itt valamennyiünk véleményét képviselem. Az önök elnökségének hat hónapja alatt mi önök mögött állunk, a támogatásunkat élvezni fogják, hiszen a kapnak az az érdeke összességében, hogy komoly eredményeket érjünk el. Nagyon bízom abban, hogy sikeresek leszünk együtt, elnök úr. Köszönöm szépen. Stamkos most pedig meg Guinness asszony, és utána Egnyú úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a soros elnökségnek, hogy eljött a mai napon a körünkbe, és elmondta a programot. Sokat hallottunk a kap reformjáról, és ezért a hozzászólásom nem sokat foglalkozik majd ezzel. Támogatom, amit a kollégák mondtak, de szeretném rá, szeretnék rámutatni a költségvetés témájára. Olyan helyzetbe jutunk, hogy nagyon türelmesek voltak a gazdák mindeddig velünk, de hogyha azt teszik majd észre, hogy azt várjuk tőlük, hogy ők többet tegyenek a greening keretei között a kap, az új kapért, de kevesebbet adunk nekik, nem lesznek ők ilyen nyugodtak akkor már a jelenlegi áru árak esetében például vegyük a tejet, problémásak, és ez Európa számos területén komolyan befolyásolja a jövedelmet. Éppen ezért legyünk észszerűek, és szélesebb körben mozgósítsák a forrásaikat a tanács keretei között, hogy a mezőgazdasági költségvetés megfelelő legyen, és Michel Danten hozzászólását is támogatom, hogy vannak ö, ö, nagy globális játékosok, ö, és a mezőgazdaság területen, és itt Európában nekünk ezt tudomásul kell vennünk, de nem szabad meghátrálnunk. És még szeretnék két további példát felvetni. Örülök, hogy beszélt az állati jólétről. Ez egy nagyon fontos téma a gazdák számára. Bármit is teszünk a mezőgazdasági reform területén, hogyha az és hát e, ennek mindig hatása van az állati jólétre, ezért támogatom, hogy itt lépjünk. A másik pedig az állati takarmány ellátás. Ez egy nagyon érzékeny téma, a GMO-k is felvetődnek, de van egy problémánk a protein, a fehérje forrásokat illetően itt Európában. Itt van Kína, és mások is nagyon szívesen vásárolnak, örülnek, ha kapnak fehérjét a világpiacon, és hogyha Európában így viselkedünk, az befolyásolja a szója elérhetőségét, illetve konkrétan a költségeket, ahogyan hozzájutunk. És ez persze nem csak a mezőgazdaság témája, Dáli biztos úr portfólióját is érinti ez. Egy másik téma pedig, amivel érdemes foglalkoznunk, az elektronikus jelölésekkel a jó területen, és azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell érdemes, és elvárjuk, hogy az önök szerepében tegyenek lépéseket. Örülünk, hogyha ebben segíthetünk, együtt fogunk dolgozni, és hát az elnökség az év második felében keményebb munkát kell, hogy végezzen, és önöknek nincs sok idejük természetesen, ezt mi is látjuk. Éppen ezért azt gondolom nagy eredményeket lehet elérni, Szükségünk van erre, nekünk is, önöknek is, és egymást kell támogatnunk, hiszen a következő hat hónap során ugye, hogyha nem lépünk elően, akkor 2014. január 1-ére nem születik meg az új kap. Köszönöm szépen. Egnyú úr, és utána Szikorjaszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mióta megválasztottak engem 2009-ben, Azóta azt mondják, hogy a társ vagy együttes döntés révén a képviselők tényleg fontos szereplők. Ma itt ülünk, az új ciprusi elnökkel együtt, az első találkozónk, és nyolc képviselő van jelen teremben. Nézzük meg a bizottság jelenlétét, a tanács jelenlétét, egy, igencsak meg vagyok lepve, hogy mi történik Persze tudom, hogy kellő dolguk van a módostókkal de azért azt hiszem ennyi időt szánni erre. Még a zöldek sincsenek itt. Ez, első alkalommal látom, hogy egyetlen zöldet sem látok a körünkben egy ilyen alkalommal. Nem akarok személyeskedni, miniszter úr, és ne is vegye személyes megjegyzésnek, de tudja ön is, hogy komoly fenntartásaim vannak, amikor egy ilyen apró ország a földközi tenger térségéből átveszi ezt a szerepet, hogy 27 tagállamra nézve kézbe vegyék az kap reformját, azt gondolom, hogy nehéz helyzetben van Ciprus, hogyha tényleg ezt eh, előre akarja lendíteni, de nagy kihívás és nagy feladat persze, és ezt megtehetik, hogy megcáfoljanak ebben a feltételemben. A dánoknak volt feltételezésemben. Persze a dánok eh, hat hónapot kaptak arra, hogy egyenlő esélyeket teremtsenek, eh, és a és igazából a más, év második felében önöknek hat hónap után már csak három és fél hónap marad gyakorlatban, ezért fel kell gyorsítani a dolgokat, és ez egy nagy feladat még az önök számára. Szeretném megemlíteni a greening témáját, erre vonatkozó javaslatokat három szakasszal foglalkoznak itt, az állandó legeltetés és egyebek. Egy a biztossal beszélve, én láttam, egy, és láttam, hogy amikor válaszolt, és azt javasoltam neki egyébként a tárgyalásaink során a környezeti rendszereket hogyan alkalmazok, ő egyetértett, és mondták nekem, Stuart, mások, vigyázzunk meg, írásban mit kapunk, és most szeretném megkapni írásban a válaszokat nézzük meg, hogy a valóságban hogyan működik ez. És azt látjuk, hogy az árak mennek fölfelé adott esetben, és közben még azt is javasolják, hogy vonjunk ki a mezőgazdasági termelésből területeket. Ez egy őrültség. Kapola Santos kollégám, aki jelen van, egyfajta kompromisszumot vetett fel, és időnként a lehető, a legkevésbé rossz megoldást kell választani. Azt mondta, hogy a fehérje takarmányokat, fehérje anyagokat miért ne lehetne itt ö, alkalmazni. Ez nem rossz ötlet, amiket egyébként ki kéne vontani, vonni a termelésből. De a kérdés az, hogy a WTO hogyan fog erre reagálni. Ugyanis ezek a gazdák nem kapnak támogatást a fehérje termesztésre, sőt, igazából rákényszerítik őket, zsarolják őket, hogy alkalmazzák ezt. És azt hiszem, hogy a zsarolást, mint témát említettem, ezt látni kell, hogy nagyon nagy problémát okozhat Nagy-Britanniában, és rendkívül kontraproduktív az alkalmazás. Azt mondták nekünk egyébként, hogyha igen, a háromnyomásos gazdálkodást hogyan alkalmazzuk, de ez egy őrültség a kisebb szántóföldi növények esetében. Egyszerűen ez nem jelent megoldást, hogy ugye, a különböző gabonák váltása önmagában nem megoldás. És egyszerűen nagyon sok időbe kerül, hogy ennek a gyakorlati megvalósítása, ami a állandó legeltetést illeti. Mit mondanak a britek? Nem, akar, nem akarjuk, hogy meg, nekünk ezt előírják, hogy bizonyos dolgokat megtiltsanak nekünk, hát döntsük mi ebben a kérdésben. És remélem, hogy ez felvetett témákat külön meg tudjuk nézni, és eredményre jutunk. McGinnis kollégámat szeretném támogatni a juh jelölések esetében a jelenlegi javaslat egyszerűen nem működik. Grazie, collega New. Eh, in realtà, oltre al problema... Köszönöm szépen, Andrew. Természetesen a módosítók problémáját mi is látjuk. És látni kell, hogy tejtermelők is tüntetnek. Nagyon sajnálom, hogy erre sor került. Szikerszki alelnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, persze nehéz időt élünk. A különböző területeken sok minden történik. De minden esetre önöknek ez lehetőséget kínál arra, hogy a te- tevékenységük maradandót alkosson. Mi az, amit mi elvárunk ebben az összefüggésben? Először is szükség van a normalitás szellemére a reform végrehajtása során a fogyasztók javára kell dolgozni, és a termelők érdekében. Kezdjük akkor ezeket a pontokat a költségvetéssel. Nem igaz az, hogy ugyanolyan szintű finanszírozás van a költségvetésben. Ha megnézzük a régi tagállamokat, 15-en vannak, ott a támogatás korlátozottabb lesz, és adott esetben az új tagállamok gazdáit lehet támogatni. Ah, ugye erről beszéltünk valamikor a csatlakozás feltételei között ez szerepelt ez a fokozatos felzárkóztatás, de azt látjuk másrészt, hogy a gazdák viszont kevesebbet kapnak, és nem lehet, nagyon nehéz így egyeseknek többet adni úgy, hogy ne vegyük el másoktól, hanem nő összességében a finanszírozási szint. És nem volt kielégítő a finanszírozás, hogy az új tagállamok igényeit kielégítsük, miközben a régi tagállamokból veszünk el pénzeket. túl sok kötelezettség jelentkezik a gazdákra nézve, környezetvédelmi elvárások, a klímaváltozás, stb. És nagyon sok időt, egyre több időt töltünk ezen területekkel, amikor a kap reformját vetjük fenn, és kevésbé tudjuk biztosítani a gazdák jövedelmét. Ezt szinte el is felejtettük a nagy egyéb viták során ami ahhoz vezet, hogy kevésbé versenyképes a mezőgazdaságunk. Éppen ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk a külkapcsolatainkra, hiszen a mezőgazdaság fontos szerepet játszik ezekben, és mi is tettünk engedményeket a külkapcsolatok ápolásában, és ennek a költségeit bizony a gazdáink viselik. Ezért felhívom a figyelmet két témára. Több lehetőséget kell adni azon gazdáknak, akik hátrányos helyzetben vannak, hogy meg tudjanak élni az adott körülmények között a tevékenységükből. Másodszorban pedig fel kell hívni a figyelmet azon területekre, ahol túl sok embert foglalkoztat a mezőgazdaság. Azt kell látni, hogy, hogy a mezőgazdaság adott esetben bizonyos területeken meglehetősen nagy mennyiségű munkaerőt foglalkoztat. Ezekkel is foglalkoznunk kell. És végül szeretném elmondani, nagyon jó kapcsolatokra van szükség a három intézmény között, a tanács, a bizottság és a parlament között. Együttműködést kell kialakítani, Van egyik barátom, akit érdekel az EU és gazda is, és azt várnám, hogy többet foglalkozatok a gazdák jólétével, és talán egy kicsit kevesebbet az állatok jólétével. Ez egy EU gazda véleménye. Köszönöm szépen, Szikiesz, a úr. Az utolsó hozzászóló következik. Köszönöm szépen. Szeretnénk a, a poszei és, és a perifériás területek témáját felvetni itt az Európai Unión belül. Az Európai Uniónak reagálnia kell a legkülső területek vonatkozásában is, amikor a kappal foglalkozik az első pont, amiről beszélni szeretnék, a kereskedelmi megállapodások hatása a banán kérdésében. Ott vannak a latinamerikai termelők, és részt veszek egy trialógusban, és azt látom, hogy szükség van kompenzációra a mi termelőink számára. A második aspektus, amely fontos a három oldalú párbeszédben, az egy további téma, hogy a programot tegyük észszerűvé, és érzékenyebb hatásvizsgálatokat kell készíteni, megfelelő hatásvizsgálatokra van szükség, mielőtt döntéseket hozunk, vagy mielőtt radikális átalakításokat végzünk, hogyha ezek hatással járnak az említett területekre. Vagyis szükség van arra, hogy a programok alkotása során figyelembe vegyük a legkülső területek igényeit is, hiszen ez a mi feladunk. Nagyon sokan foglalkoznak ezeken a területeken a mezőgazdasággal. Végül pedig egy további kommentár szeretném elmondani. A ciprosi elnökség szembesülni fog egy nagyon nehezen kezelhető helyzettel, és hisz amikor a tej termékekről beszélünk, itt komoly túltermelés alakult ki, és ez oda vezet, hogy a termelési költségek egyrészt strukturálisan magasak, viszont a többlet, többlettermelés miatt, a túltermelés miatt alacsonyak az árak. Ez természetesen kétségbeesést okoz a termelők körében, a vidéki térségekben, hiszen hosszú távon nem tartható fenn, hogy magasak a termelési költségek és alacsonyak az értékesítési költségek Éppen ezért egy aktívabb részvételre van szükség, és alaposan meg kell vizsgálnunk a tejtermékek előállítási láncát. Látjuk, hogy a lánc végén jelentkezik az igazi többletérték, de ez a többletérték, mivel a végén jelentkezik, csak nem jött el igazán a termelőkhöz. Egyébként pedig sok sikert kívánok az elnökség a következő hat hónapban. Köszönöm szépen, Alves úr. Most pedig visszaadom a szót Aritralis miniszter úrnak, aki összefoglalhatja a kérdéseket és válaszolhat rá. Köszönöm szépen, Szofoklész, és én is sok sikert kívánok az elnökséghez. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ciprus üdvözli a bizottság javaslatait, hiszen ezek kiváló alapot jelentenek a vitákhoz, véleménycseréhez, amit folytatni kell. Őszinte szándék ez arra, próbálkozás, hogy megoldást találjunk a kihívásokra. A ciprusi elnökség szorosan együtt kíván működni majd a többi intézménnyel, hogy biztosítsák azt, hogy a megállapodások megfelelnek az állampolgárok jogszerű elvárásainak. Elnök úr, ha lehet, még egyszer elmondanám, hogy igen, nagy figyelmet fordítunk az egyszerűsítésre és az administratív tervek csökkentésére, amit nagyon helyesen ele, jele, önök is jeleztek. Nem szabad, hogy a gazdákra még nagyobb bürokrácia háruljon. A költségvetéssel kapcsolatban hiszünk abban, hogy, a kiegyensúly, hogy kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség, ami azt is jelenti, hogy egyenlően oszlanak el az alapok a tagállamok között, és a tagállamokon belül is. Ez a lényege mielőtt bármilyen döntés születne, meg kell vizsgáljuk szándékaink szerint az összes olyan opciót, ami szóba jöhet. Ismert az is, hogy a költségvetés kihelyezése, kiosztása a több éves pénzügyi terv körüli vita része is. Ami pedig a pénzek elosztását illeti, ez valóban központi szerepet kap majd a tárgyalásokban, bár volt némi csúszás a menetrendben, az ütem, ütemterben. A mezőgazdaságért felelős szervek még nem határoztak a költségvetés kiosztásáról, és várják már, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozó megállapodás megszügyessen, megszülessen, ugyanúgy, mint a KAP 2014-et követő reformjára vonatkozó döntés is. Szorosan együtt szeretnénk működni önökkel, az önök szakbizottságával, elnök úr, és reméljük, hogy a tárgyalások jövőbeni státuszát is ezzel ennyi, könnyíteni tudjuk. Kétségtelen az Európai Unió az egyik legnagyobb szereplője a nemzetközi kereskedelemnek, és természetesen mi is mi befolyásoljuk a dolgokat, de a, a világpiac alakulása is befolyásolnak minket. A kapreform keretében, elnök úr, nagyon fontos lesz, hogy mindenki együttműködjön, szükséges intézkedéseket meghozzuk a piacok stabilizálása érdekében és fel tudjunk lépni esetleges válságokkal szemben. Konstruktív hozzájárulásra van szükség, és megfelelően támadóan kell érdekeinket megvédeni. Nem szabad, hogy a protekcionizmus csábítását fenntartsuk, és mindent meg kell tennünk azért, hogy kiaknázzuk a mezőgazdasági termékeink minőségéből származó előnyeinket. Valaki mondta, elnök úr, hogy a tárgyalási csomag tartalma kritizálható. Talán Látjuk mindannyian, hogy a, pénzügy, a éves pénzügyi keret tárgyalásai befolyásolják majd a kapreform alakulását. A szándékunk az, hogy szorosan együttműködjünk a parlamenttel és ezzel a szakbizottsággal is. Nagyon szorosan követjük majd az eseményeket, és eh, így próbáljuk eh, az időbeni csúszásokat elkerülni. Ismert az is, hogy a tárgyalási csomag, a több éves pénzügyi keret tárgyalási csomagja tartalmaz több kapterületet is, amely igen szorosan, kapcsol, szorosan kapcsolódik a költségvetéshez, mint olyanhoz, de biztosíthatom a szakbizottságot arról, hogy a ciprusi elnökség tiszteletben fogja tartani a dokumentumok tárgyalásához biztosított pénzügyi kereteket és a pénzügyi döntések meghozatalához szükséges intézményi kereteket is. a horizontális szabályokkal kapcsolatban. Elmondanám, hogy a Dán elnökség idején a tanács egy méreható formában elemezte a javaslatokat. A Különböző jogi aktusok tehát, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, a jogalkotási aktus kapcsán kép, készek vagyunk arra, hogy technikai és politikai szinten egyaránt együttműködjünk. Szeretnénk egy általános megközelítést ez év végére, novemberre, decemberre kialakítani. több képviselő említette az Európai Parlament szervez, szerepét a Lisszaboni szerződés értelmében. Semmilyen körülmények között sem szeretnénk, Ernök úr, hölgyeim és uraim, azt sugalni, hogy koz, kozmetikai vagy külsőséges szerepnek tartjuk csak a parlament szerepét. Nem, a parlament szerepe rendkívül fontos, és teljes mértékben elfogadjuk az együttdöntés tartalmát, amit a parlament élvez. Biztosak vagyunk abban, hogy az Európai Parlament feladata az együttdöntés folyamatában kiemelkedően fontos. Az új pénzügyi keretek a kap költségvetésre is meghatározók, de be kell, hogy tartsák a vonatkozó szabályokat. Mielőtt a több éves pénzügyi terepről meg tudunk áll, tervről meg tudunk állapodni, bizonyára nagyon nehéz lesz a mezőgazdasági oldalra vonatkozó megállapodásokat elfogadtatni. A ciprusi elnökségnek az időbeosztását ehhez kell igazítania, de nem szeretnénk semmiképpen a kap költségvetését mélyíteni. Ha a tanács úgy dönt, hogy az Európai Unió pénzügyi forrásai a 2014-2020-as időszakra lényegesen csökkenteni kell, akkor természetesen megpróbáljuk ezt megvalósítani, és a kapköltségvetéssel kapcsolatban a legfőbb érintettekkel megkezdjük a tárgyalásokat. Ami a kap zöldítését illeti, a Dán elnökség elkötelezetten tárgyalta ezt, és megfelelő időt is biztosított a zöldítés témájának. Az Európai Parlament számos átmeneti javaslatot terjesztett, előzetes javaslatot elő. A ciprusi elnökség felismeri ennek a kérdésnek a jelentőségét, és tudja, hogy mindez a jobb kereskedelem kérdéseivel is szorosan összefügg. Megfelelő időpontban szeretnénk-e kérdésre kérdés megtárgyalására fordítani, és addig új ötleteket gyűjtünk, amelyek természetesen az Európai Parlament véleményét is tartalmazni fogják. Már most rámutatnék arra, hogy a bizottság és a bizottság fő javaslatai olyan szellemet tükröznek, amelyből érezhető a felelősség és a a közvetítés, a, kie, a megegyezés szándéka. Az együttműködés szerepe nagyon fontos, ezt érezzük, és ezzel megfelelő eredményre is jutunk, hölgyeim és uraim. Említésre kerültek eh, a periférikus eh, és ultraperiférikus térségek is. Természetesen ezeknek is elsőbséget szeretnénk biztosítani, mert látjuk ennek mezőgazdasági dimenzióit is. Fontosnak tartjuk, hogy e területek egyedülálló nehézségeit megoldjuk. Az ultraperiferikus régiók különleges, rendkívüli körülményekkel küzdködnek, ebben segíteni kell őket hogy me- megoldást találjanak. A horizontális javaslatok nem vezettek eddig még megfelelő sikerre, de ezen az úton tovább kell mennünk, és ezért év végéig egy előzetes megállapodást meg kell tudnunk célozni. A jövőben pedig majd folytatni kell a módosítók munkáját, e szakbizottságnak is. Ezzel párhuzamosan azonban mi is szakértői megbeszéléseket folytatunk a tagországok szakértőivel. Ennek eredményeképpen remélem, hogy hatékony megoldásokat fogunk találni, amelyeket végre is lehet hajtani. Elnök úr említette a tej ágazat válságát, és mondta, hogy sokan tüntettek ez épület előtt is. Nos, meg, meg kell mondjam, hogy a tanács a tejpiacot és a tej termékek piacát, alakulását természetesen figyelemmel kíséri. A legutóbbi luxemburgi tanácsülésen is például napirenden volt. Csolos biztos pedig tájékoztatta, tájékoztatja a következő hétfőn a minisztereket. A helyzetről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a biztos a helyzetet a szükséges irányba tudja terelni. Az Európai Uniónak ebben hiszünk, mindig időben kell tudnia reagálnia. És természetesen meg is vannak az eszközeink ehhez. Megvannak az eszközök arra, hogy az ilyen jellegű helyzeteket megoldjuk, Különösen a fontos kérdésekben kell, hogy éljünk lehetőségeinkkel, mint például a tej és tejipari termékek ágazatában érezhető válság. Kiegészítő intézkedésekkel kell a piac ingadozásaira reagálnunk. Hirtelen változások, válság vagy bizalomvesztés idején nagyon fontos hogy így járjunk el. Mint mondtam, tehát a következő hétfőn a tanácsülésén a ciprusi elnökség ezt a kérdést újra felvet, és mint mondtam, prioritásként kezeljük, és olyan intézkedési csomagot akarunk összeállítani, amely stabilizálja ezt a piacot. A, váltás megoldás, a válság megoldása érdekében pedig továbbra is mindent megteszünk, hogy megtaláljuk a megoldást. Ágnyi úr kérdésére visszatérve meg kell, hogy mondjam, hogy elfogadom azt, hogy Ciprus nagyon kicsi állam, és korlátozott forrásai vannak. De óriási felelősséget vállal. Mégis úgy gondolom, hogy a megfelelő hozzáértéssel, felelősségtudattal, határozottsággal, ami, amit állíthatom, hogy megvan bennünk, sikerül a legnehezebb kihívásokat is megoldani. Köszönöm a figyelmüket. Bene. Grazie Sofoklis, grazie tutti voi. Köszönöm Sofoklis. Köszönöm minden kollégának. A szakbizottság ülését ezzel lezárjuk. Találkozunk március 3-án délután 15 órakor. Mindenkinek kellemes nyaralást és jó munkát a módosítókhoz, de ne essenek túlzásba. Köszönjük!